gazdasági együttműködésnek, de egyesek nem tartották be a szabályokat. Az euró nagyon gyenge alapokon áll, nem csak most van ez így, hanem már az első, elmúlt öt évben is az európai politikusok nem tettek meg mindent. A görög válság nem csak a görögöket érinti, hanem minden európai polgárt. Demokratikus felelősségünk az okokat és a felelősséget is öm, megmutatni, felmutatni, hogy ebből tanulságokat vonhassunk le. Valóban nem állásfoglalásra van szükség, határozatra van szükség, hanem meg kell határozni, meg kell mondani, hogy kik a felelősök a, a szabályokat, a költségvetési szabályokat és az eladósodási szabályokat be kell tartani. Hogyha erősíteni akarjuk a stabilitás és növekedési paktumot, akkor be kell tartani a szabályokat, ennek semmi értelme, hogyha az alapok nem biztosak. Ehhez konzekvensen be kell tartani tehát az erre vonatkozó szabályokat, meg kell nézni, hogy hogyan lehet az ellenőrzést biztosítani, hogyan lehet ezt megvalósítani, ez a kérdés, és nagyon kíváncsian várom az Európai Bizottság és a tanács válaszát. Oké, okay. Eh, köszönöm szépen. Szeretném megadni a szót eh, Bált Burkhardt képviselő úrnak. Két percben képviselő úr, öné a szó. Herzlichen Dank, eh, Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony. 2011-ben a stabilitási és növekedési paktumot lényegesen megerősítettük az Európai Parlament és az Európai Bizottság közösen elérte, hogy a tagállamok nem egyedül dönthetnek ilyen kérdések Most, hogy a bizottságnak több joga van, bíznunk kell abban, hogy az Európai Bizottság tisztességesen gyakorolja ezeket a jogokat. Az, az adósságválság leckéje azt mutatja, hogy az egységes szabályok a túlélés szempontjából alapvetően fontosak. A válság egyértelmű jelzés volt, tanulnunk kell belőle. Az Európai Bizottság felelőssége itt igen nagy ezt a felelősséget akarjuk újra ma felvetni, erre akarunk emlékeztetni a mai napon. Azt, azt hiszem, hogy a szabályokat minden tagállamnak eh, egyaránt be kell tartania. Nincsen nagy vagy kis tagállam, amikor adósság szintekről és deficitekről van szó. A számok magukért beszélnek és hogyha, és az így is marad, hogyha fejünkre állunk, és, és nem fogadjuk el, hogy a gazdasági elemzéseket úgy értelmezzük, ahogy akarjuk, vagy ahogyan éppen tetszik nekünk. Általános érték, érvényű értékelésekre van szükség, a bizottság végezze ezt el, és egy független gazdasági elemzőre van szükség, főelemzőre van szükség, amit el is tudunk olvasni, utána tudunk járni, és azt akarjuk, hogy a tagállamokkal kapcsolatos elemzéseket függetlenül végezzük el. Ezért felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy semleges költségvetési ellenőrként végezzék a feladatukat. Itt miről van szó? A gazdasági stabilitási és növekedési paktum szavahihetőségéről, hitelességéről, és ez összefügg azzal, hogy hogyan tudunk túlélni gazdasági unióként. Köszönöm, elnök asszony! és képviselő úrnak és képviselőtársaimat határozottan arra kérem hogy maradjanak csendben akik a teremben vannak mert eight órakor szeretnénk elkezdeni a szavazást de ahhoz az kell hogy ezt a e, napirendi pontot kellő szigorúság mellett tárgyalni tudjuk. következő hozzászólónk urtasun képviselő. képviselő úré a szó two percben. Eh, köszönöm szépen! a mi frakciónk is szeretné tudni, hogy pontosan milyen kritériumok alapján alkalmazzák a stabilitás és növekedési praktumot. Az átláthatósága gond van, sőt, több frakcióban is felmerült ez a kérdés, mert szeretnénk, hogyha szigorúban alkalmaznánk a paktumot. De sokszor a szabályok éppen a célkitűzések ellenében mennek, ez itt a gond. El kéne gondolkodnunk azon, hogy a rugalmasság, amely, tart, amely benne van a stabilitási paktumban. Ez a rugalmasság, ez mennyire hasznos, mert eddig de facto helyzetek legalizására használták ezt fel, tehát egy-egy joghézagot hidaltunk át ezzel. Jó lenne, hogyha a bizottság ez, ebben a kérdésben egy kicsit jobban kommunikálna egyértelmű szabályokra van szükség, a bizottságnak egyértelműen el kell mondani, hogy alkalmazza a kritériumokat, és tudni kell válaszolni kérdésekre, például, hogy milyen módszerek alapján fogja a gazdasági jellemzést végrehajtani a bizottság. Azt is szeretném tudni, hogy amikor azt értékeli, hogy a tagállamok hogyan hajtották végre a reformokat, akkor mi alapján döntik el ezt? Aztán a tanácsi kapcsolatban, a sixpack pack kapcsolatban is eh, milyen erőlépések történtek. Utolsó kérdésem. A, a stabilitás és növekedési eh, paktumra eh, vonatkozóan ugye létezik egy olyan jogi jogszabály, amely a nyilvánosságra tételt szabja meg. Erről mit gondolnak? Thank you. Uh, next speaker is Mr. Zanni. Köszönöm szépen, Zanni úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. Abból indul, indulnék ki, hogy ugye decemberben az történt, hogy egy olasz professzor és miniszter, Guarini, kiadott egy dokumentumot a válság okairól. Itt felsorolja a stabilitás és növekedési paktumot is, amely abszurd korlátokat szab a tagállami költségvetésekre. Nos, középtávon a tagállami költségvetések költségvetéseknek majdnem pozitívnak kell lenni. Ez azt jelenti, hogy nem léphet elő az a helyzet, hogy adósságban vannak ezek a tagállamok. Kérdés csak az, hogy mennyire megvalósítható. A stabilitás és növekedési paktum, aztán a six-pack, a two-pack, aztán a fiscal compact nem igazán tették lehetővé a tagállamok számára, hogy gazdasági növekedést hajtsanak végre. Tehát a gazdasági növekedés garanciáját. Ez ellentmond annak, amit az európai szerződésben fektettünk le, ez ugye az európai jog legfőbb forrása. Hiszen elvileg egy tagállamnak lehetősége van arra, hogy adósságba vesse magát, hogyha ez, ennek a célja az, hogy növekedjen. Kérdezem, hogy a bizottság erről mit gondol. Úgy tűnik, hogy jelenleg a szabályokat mindenki saját érdekei szerint értelmezheti. Franciaország, Németország, hogyha megszegi ezeket a szabályokat, akkor szemet hunyunk ezek felett. Mások esetében ez nem így van. Ott van például a német kereskedelmi többlet. Senki nem tesz semmit. Európa sajnos mindig a gyengékkel szemben erőskező, és az erősökkel szemben gyengelkező. Köszönöm. Köszönöm. Eliza Ferreira két percben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A rugalmassága, amit a bizottság mutatott a növekedési és stabilitási paktum kapcsán, nos, ez igazából a gazdasági kormányzás módosításának nem jelenti a megváltoztatását a szabályok szintjén, hanem arról van szó, hogy ez akadályozta a szabályainkat. Az elmúlt bizottság ideológiai okoknál fogva nem akart élni a rugalmasság lehetőségével. Ezért az európai szocialisták most támogatják a bizottság döntését, ami lehetővé teszi a stabilitás és növekedési paktum alkalmazását minden egyes ország konkrét helyzetére, és így el tudjuk kerülni azt a szociális és gazdasági katasztrófát, amit Európában jártunk. A Berez jelentés elfogadása remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy átláthatóbb és világosabbá válik a jelenlegi szabályok alkalmazása. Így a keretet világosabbá, egyértelművé tegyük, és a strukturális reformokat megkönnyítjük. Azt gondolom, hogy a nagyobb transzparencia érdekében a szocialista frakció a következőt kéri a bizottságtól. Milyen módszert kíván a bizottság alkalmazni arra, hogy értékelje egy ország költségvetési helyzetét? Hogyan értékeli ezt a tagállami szinten? És a strukturális költségvetést hogyan tudja vizsgálni, és a potenciális növekedést hogyan tudja megállapítani milyen metodológiát alkalmaz az Európai Bizottsága, hogyha a strukturális reformok jelentette többletértéket kívánja mérni. Azt gondolom, hogy azt is fontos megtudni, hogy az Európai Bizottság hogyan kalkulálja az ajánlásainak hatását a konvergencia folyamatra a tagállamok szintjén. Remélem, hogy tudnak válaszolni a következő kérdésekre. Matthias úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amikor megnézzük a stabilitási és növekedési paktumot, ez a polgárok és a gazdaság számára rendkívül negatív hatással rendelkezett, és egyáltalán semmi transzparencia, átláthatóság, demokrácia nem valósult meg. Azt láttuk a stabilitási és növekedési paktum következtében, hogy növekedett az eladósodás. Az Európai Bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy tanultak-e valamit, vagy megint csak mindenféle érveket találnak ki, amelyek szembe mennek a tényekkel. Fontos lenne tehát, hogy ismerjék fel, hogy a megszorítási politika megbukott, és az eladósodást nem lehet kifogásként kezelni. Egyes esetekben teljesen világos volt, hogy Érországban a magán eladósodás volt a probléma gyökere, nem pedig a közeladós államadóság. Itt az idő, hogy monitorozzák a költségvetési pluszt is, a is én eh, engem teljesen felháborít eh, akkor eh, az, hogy az Európai Bizottság az ex a túlzott deficiteljárásnál sokkal büntetőbb, mint a túlzott többlet esetében. Úgyhogy kettős mércét alkalmaznak, olyan országokat büntetnek, amelyek nehézségben vannak, és olyan országokat jutalmaznak, amelyek amúgy is már jobb helyzetben vannak. Ezek a szankciók elfogadhatatlanok a paktum keretén belül, és vannak olyan országok, ahol túlzott ott a többlet, és ezzel is megsértik az ez, a, a stabilitás és növekedési paktumot, de őket soha nem büntették meg. Kérdés, hogy végig gondolják-e azt, mint ahogy a józan paraszti ész követeli, hogy a beruházás nem ugyanaz, mint a pénz egyszerű elköltése. És az országok, amelyek beruháznak, a deficit kalkulációba ezt nem szabad bekalkulálni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen biztos úr, hogy itt van közöttünk, és ezt az érdekes, érzékeny kérdést megvitatja velünk. A stabilitás és növekedési paktum interpretációjáról van szó. Tisztelt biztos úr, önhöz beszélek, ezek nagyon összetett szövegek, sajnálom finnül nem tudom elmondani de ez a kérdés, ami... Köszönöm, biztos úr, nagyon örülök, hogy meghallgat. Nos, az egyik oka annak, hogy ezt a szóbeli kérdést feltettük, ez az, hogy az előző, az előző bizottságban Oli Rénnel harcoltunk azért, hogy biztosítsuk azt, hogy méltányos végrehajtás valósul meg a stabilitás és növekedési paktum tekintetében, és mindenki számára ugyanazok a szabályok érvényesülnek nem gondolja el, hogy az, hogy az Európai Bizottság már elfogadja a bejelentett reformot is, nem csak a végrehajtott reformot, ezzel nagyon bizonytalan talajra téved. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Kalina Lukasevica a tanács részéről három percre. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak e- erre a rendkívül fontos vitára, átláthatóság a stabilitási és növekedési paktum terén. A stabilitási és növekedési paktum rendkívül fontos az Európai Unió működése szempontjából szabályokon alapuló rendszert hoz létre, amely stabil költségvetési politikát valósít meg pénzügyi fenntarthatóságot az egész Európai Unióban. Amikor értékeljük a tagállami költségvetéseket, ezek a szabályok elég mérlegelési jogkört adnak, és rugalmasságot tesznek lehetővé, hogy figyelembe vegyük a tagállami specifikus helyzeteket. Ezért fontos a független, megbízható, stabil értékelése a tagállami gazdasági helyzetnek. Ez megmutatkozott az előző vita során, a Berez jelentés kapcsolatban a gazdasági kormányzásról. Itt szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen nagy javulásokra került sor korrekciókra került sor a gazdasági kormányzás koordinációja terén. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy az új intézményi architektúra erősíti az Európai Bizottság szerepét, és ezek az új szer, ö, szabályok nagyobb felelősséget és átláthatóságot biztosítanak a tagállamokban is. Azok az anyagok, amelyek a folyamathoz tartoznak, a weboldalunkon megtalálhatók. A tanács a vitái során a független eh, Európai Bizottsági elemzésekre eh, hagyatkozik. Ez munka, dokumentumok és előrejelzések formájában áll rendelkezésre. A tagállamok által adott információt is felhasználjuk, főleg ami az új mérlegelési politikai öm, intézkedéseket illeti, hogyha a tagállam e, ezt felkívánja használni. E, egyébként a tagállamokkal egyez, ezek, ezek után a tagállamokkal egyeztetünk, és megállapodásra jutunk a szükséges eredményekről, amelyek e, ahhoz fontosak, hogy fenntartható költségvetés megvalósuljon. Ugyanezt a megközelítést alkalmazzuk a túlzott költségvetési deficit esetében, mint ahogy ez Franciaországnál felmerült. A három, az európai szemeszter három prioritása, eh, először is a beruházás facilitálása, másodszor a struktúrás reformok megvalósulása, és harmadszor a felelős költségvetési politika megvalósulása. Más szóval ez csak az egyik eleme, amely, elem, amely eh, szükséges. A strukturális reformok és a beruházások szintén nagyon fontosak, és ezeket is hangsúlyozottság jelentése része, amely a szükséges rugalmasságról szól a stabilitás és növekedési paktum alkalmazása során. A rugalmasságot, amely a szabályban le van fektetve, ki kell használnunk, és a rugalmassági elv jobb megértéséért kell sikra szállnunk. Aztán hadd mondjak néhány szót a stabilitás és növekedési paktum integrál szerepéről, amely a gazdasági és monetáris unió kiteljesítésében játszik fontos szerepet. 2014. októberében az európai csúcs találkozón előkészítettünk egy, egy áttekintést, amely arról szólt, hogy a monetáris unió végrehajtásához milyen további lépésekre van szükség. Az öt elnök jelentése ajánlásokat tartalmaz, mind rövid távon, mind, és mind hosszú távon az e- EMU erősítésére. A holnapi Európai Tanácson első véleménycserére, eszmecserére kerül sor az öt elnök jelentésével kapcsolatban. Ahogy említettem, a mai vitán és az Európai Tanács, az Európai Tanács előkészítéséről szóló mai vitán nagyon fontos elérni a konvergenciát, ugyanis a jelenlegi tagállamokban meglé, eh, létező, tagállamok között létező eltérés eh, az Európai Unió jövőjét áshatja alá. Igyekszünk együttműködni a javaslatok végrehajtásában, amely javaslatok az öt elnök jelentésében szerepelnek. Tisztelt képviselők, azt gondolom és bízom benne, hogy az, európai, az EMU jövőjéről egy közös víziót tudunk kialakítani és végrehajtani. Köszönöm képviselőtársaimat tisztelettel arra kérem hogy sokkal inkább maradjanak csendben és hallgassuk meg a biztos urat a témát illetően. biztos úr öné a szó. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! A bizottság osztja a parlament agájait a költségvetési ellenőrzési folyamatok el, öm, átláthatóságával kapcsolatban. Bizonyos dolgokon lehet javítani, de először is hadd mondjam el azt, hogy milyen szabályok vannak már foganatosítva kezdem az átláthatósággal, és aztán a kritikusabb dolgok felé fogok majd haladni. A költségvetés, költség, a bizottság költségvetési munk, ellenőrző munkáját az előrejelzésekre alapozza. Elemezzük ország specifikusan a gazdasági perspektívákat. Évente országjelentést fogalmaz, ez a, fogalmaz meg a bizottság, ebben a gazdasági helyzetet részletezzük. A makrogazdasági egyensúly hiányi eljárással is írunk benne, hogyha erre szükség van. Ami a fiskális ellenőrzést illeti, a bizottsági elemzést szakmai elemzésen alapul, ez bizottság szolgálatai végzik ezt. Nyilvánosan elérhetők a bizottság honlapján az erre vonatkozó adatok és dokumentumok. Tehát az összes erre vonatkozó számadatot, számítást megtalálhatják a honlapon. Örülünk annak, hogy ezt a problémát a figyelmükbe ajánlották. Örömmel jelentem be, hogy egy új dokumentumot fogunk nem sokára megjelentetni, a stabilitás és növekedési paktum vádemekumját. Az a módszer, azt a módszert, azt is figyelemmel kísérjük, hogy a tagállamok megfogadták-e ajánlásainkat. Erre vonatkozóan javaslatokat készítünk, és aztán a bizottság, tehát a biztosok adják, mondják ki a zöld utat, vagy adják meg a zöld utat. Az erre vonatkozó dokumentumok szintén elérhetők a bizottság honlapján, de tudjuk, hogy még több információhoz szeretnének hozzájutni, és rövidesen fellépünk ez ügybe. A biztosok által hozott döntések általában politikai jellegűek, de mindig a tényeken alapulnak, illetve a vonatkozó szabályokon. Itt nem tudjuk megváltoztatni a 3%-os deficit szabályt, vagy az adósági, adósságra vonatkozó szabályt a stabilitási és növekedési paktumban. Ez a szerződés része, és a szerződés őre az Európai Bizottság. A rugalmassággal kapcsolatban csak értelmezhet a bizottság. Nem mi döntjük el természetesen magukat a szabályokat. Ugyanakkor rendkívül bonyolult az a szabályrendszer, illetve a tények rendszer is bonyolult, ezért a bizottságnak elég nagy döntési jogköre van, és ugyanez vonatkozik a tanácsra is. Szeretnék átláthatóságot biztosítani, illetve megjósolhatóságot. Úgyhogy szeretnénk egyértelműen értelmezni a, a növekedés és stabilitási paktumot is, anélkül, hogy ezt megváltoztatnánk. A stabilitás és növekedési paktum szükséges a monetáris unió létéhez, és szükséges a fenntartható növekedéshez is. Most, hogy a növekedés visszatér, még fontosabb ez, a múltbéli hibákat el kell kerülni. Az ellenőrzési ciklust javította a bizottság. Most már három hónappal hamarabb fogadjuk el ezeket az ország specifikus jelentéseket. Az Európai Parlamenttel és a tanácsra folytatott párbeszéd is rendkívül fontos. A Tupac és a Sixpack felülvizsgálatánál az Európai Parlament elnöke is részt vesz abban a megbeszélésben, amikor az Európai Unió gazdasági kormányzásának a jövőjéről lesz szó. A bizottság tehát elkötelezett, szeretné az ellenőrzési keretet javítani. Vágyunk, hogy ezt a folyamatot kiteljesítsük. Köszönöm. Még rátérünk a képviselőcsoportok vezérszónokainak hozzászólására és szeretném képviselőtársaimat újra kérni hogy maradjanak csendben egyrészt másrészt pedig tájékoztatni önöket hogy nem kerülhet sor kékkártyás hozzászólásra és a catch the eye eljárást is elhagyjuk. elsőként megadom a szót rosati képviselő úrnak. mr rosati you have the floor. Thank you, madam president commissioner Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr. A stabilitás és növekedési paktum nagyon fontos eszköze hogy a, annak, hogy a tagállamok betartsák a fiskális fegyelmet. De láthattuk, hogy sem itt a képviselők, sem a tagállamok nincsenek megelégedve azzal, ahogy ezt alkalmazzák. Örültem annak, hogy Katajnen úr megígérte nekünk azt, hogy az átláthatóságon és a hatékonyságon munkálkodni fognak, hogy ezzel is jobb legyen a stabilitási és növekedési paktum. Ennek egyik módja talán az, hogy a fiskális fegyelem fő intézkedéséhez egyéb intézkedéseket adnák, adnak hozzá, például az adóság és a GDP arányát meghatározhatnánk függetlenül attól, hogy a strukturális deficit vagy másmilyen, komoly problémákat vet fel. A deficit rövid távon adja meg a költségvetés helyzetének állapotát, tehát a hosszú távú fenntarthatóság nem tükröződik. A másik dolog pedig, hogy a ciklikus faktorok, az adhok intézkedések, illetve a mérlegelési jogkörbe tartozó intézkedések nagyban befolyásolják a deficit egy típusát, viszont a, stra- a strukturális deficit nem mindig közvetlenül érzékelhető, illetve az eredményt is sokszor nehéz felmérni, illetve megmérni, és nehéz ezt átfogóan prezentálni. Tehát lehet, hogy az egyik kiút az lehet, hogy az adóság és a GDP arányát vizsgálnák, lehet, hogy ez a fiskális fenntarthatóságot megoldaná. Köszönöm szépen, Luke úr következik egy percben. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy kicsit meglep a korábbi hozzászólók beszédének tartalma, mert az a hozzáállás tűnik ki abból, mint hogyha objektíválható módszerek lennének, hogy azt állítják, hogy a gazdasági elemzés az olyan, mint a természettudományos mérés. Ez nem az, ez nem így van. Azt kell, hogy mondjam, korábban közgazdász professzor voltam, és nagyon különböző kiindulások vannak az elemzéseknél, különbözőképpen lehet a számokat értékelni, kalibrálni, különbözőképpen lehet, és számos módszer van, amely nem önmagában jó vagy rossz. Az, hogy a transzparenciát erősíteni lehet itt feltétlenül, ez egy rossz megközelítés. Azt gondolom, hogy a stabilitás és növekedési paktum alkalmazás az mindig intranszparens lesz. Ezt szem előtt kell tartani, a stabilitás és növekedési paktum a jelenlegi formájában önmagában intranszparens, és hogyha itt egyszerűbb szabályokat akarunk alkotni, akkor az lenne a, a, a megoldás, hogy visszatérünk a Maastrichti szerződés alapjához, miszerint tilos és segítséget, támogatást nyújtani. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Brioa Brio képviselő egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! A stabilitás és növekedési paktum, ez kudarc. Ezt át kellene nevezni eh, instabilitási és, eh, és, és csökkenési paktumnak. Eh, ez megmutatta, hogy a megszorítások az eladósodást csak erősítették. A növekedés a tagállamokban megakadályozza azt, hogy, illetve a megszorítás ad mindenféle gazdasági tevékenységet. Nagyon fontos az átláthatóság a stabilitás és növekedési paktumban, de ez nem valósul meg. Görögország példája is megmutatta, hogy gyakorlatilag beleragadtak egy hibás logikába. Azt gondolják például, hogy a növekedés csak a megszorítási, paktumtól, megszorítási intézkedésektől függ, illetve azt gondolják, hogy ezt a politikát 28 tagállamra egységesen lehet alkalmazni. Ahelyett, hogy a nemzetállamokat belekényszerítjük ezekbe a megszorítási politikákba, inkább hagyjunk nekik lehetőséget, hogy levegőt vegyenek, és kidolgozzanak egy hiteles programot, amelynek köszönhetően kikecmerekednek a válságból. A hozzászólót megszakítják, köszönöm szépen, mondja az elnök, a következő hozzászóló Mariász képviselő egy percre. Köszönöm szépen! Az ECOFIN a stabilitási és növekedési paktumot kétszeres mércével, kettős mércével alkalmazza. Németország és Franciaország esetében egy kicsit szemet hújnak, mindent megengednek, azt is, hogy a szabályokat megsértsék. De kis országoknál, Görögország esetében például, ott megszorítási politikákat, költségvetési igazítást követelnek, és ez az országok elszegényedéséhez vezet. A trojka alatt nyögött Görögország éveken keresztül. Ez egy fenntarthatatlan helyzet. A stabilitási és növekedési paktum nem demokratikus, nem demokratikus eszköz és demokratikus eh, a helyzetet javítani kell ebben az eh, országban. Eh, itt tehát ellenőrzés alatt tartják az országot, a költségvetést be kell nyújtani állandóan. Mi a helyzet Németország tartozásaival Görögországgal szemben, a, a, a háborúból, a kényszer hitelekből származó tartozás? Ezek hatalmas összegek. Tulajdonképpen Görögország adó, Németország adós Görögország országnak. Buonanno úr, következik egy percre. Sí. Grazie, signor Presidente. Mi sembra di... Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát úgy tűnik, hogy inkább egy bárban vagyunk, és nem pedig az Európai Parlament plenáris ülésén, legalábbis nekem ez a benyomásom. Meg kell, hogy mondjam, elnök asszony, hogy a folyamatos zajongás ellenére én eh, Katajnán úrnak azt szerettem volna mondani, hogyha ha magán eh, vállalkozást vezetne, akkor most rúgták volna ki Juncker úrral egyetemben de Mogherini asszonynak is, hogy ez a bátorsága megvan, van ehhez képe, hogy ilyen beszédet itt tartson, hát hihetetlen. Az lenne a cél, hogy kevesebb legyen a szabály, és a fejlődésnek lehetőséget adjunk, és erre Európa mit tesz az ellenkezőjét. Még a tíz éves gyerekem is érti, hogy hogyan kellene cselekedni, és hogy úgy kéne eljárni, mint az USA, és nem pedig úgy, mint az Európai Unió. Mi csak a multinacionális cégeket támogatjuk, nem pedig a többieket. Úgyhogy az egyetlen stabilitási paktum, amely működhetne Európában, az az illegálisokkal szembeni fellépés. Azt hiszem, hogy ez a 3% a költségvetésből, vagy 3%-os limit, ez megoldotta volna. Semmit nem tudtunk volna, semmit nem tudtunk elérni. Köszönöm. A következő hozzászóló a biztos. Megadom Kataj nem biztos úrnak a szót parancsoljon. Két perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát köszönöm szépen ezt az élénk vitát. Azt hiszem, rengeteg különböző véleményt hallottunk. Voltak olyan hozzászólók, akik azt mondták, hogy egyáltalán nem kellene szabályoznunk a gazdaság működését. Mások pedig azt mondták, hogy túlságosan gyengék a szabályaink, és erősítenek kell, erősíteni kellene rajtuk, szigorúbbá kellene őket tenni. Azonban a fő kérdés az átláthatóság volt, a stabilitási és növekedési paktum átláthatósága. És ez nagyon fontos kérdés. Sokan elmondták, hogy a szabályok nem voltak eleg, eléggé átláthatóak. És ez rengeteg kérdést vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a szabályok értelmezése helyes-e. Vannak, akik azt mondják, hogy a bizottság túlságosan rugalmasan, lazán értelmezte ezeket a szabályokat, de mások azt mondják, hogy túlságosan szigorúak voltunk, és rugalmasabban kellett volna eljárnunk. Tehát mind a két oldal megvan, és éppen ezért kellene az átláthatóságra jobban odafigyelni, hogy mindenki értse, hogy mit jelentenek a szabályok. Ha nem tudjuk pontosan, hogy mit jelentenek a szabályok és hogyan értelmezentők, akkor bizony kritika tárgyává lesznek minden irányból. Most az öt elnök jelentésére összpontosítunk, és aztán majd tovább értékelhetjük a követendő irányt. Személyes véleményem szerint leginkább a szabályok végrehajtására kellene odafigyelni. Ahogy korábban már elmondtam, az Európai Bizottság a jelenlegi stabilitási és növekedési paktumot igen rugalmasan értelmezte. De még emellett is azt mondhatjuk, hogy megmaradtunk a stabilitási és növekedési paktum keretei között. Volt egy kérdés azonban, amire nem fordítottunk elég figyelmet. Ez pedig a gazdaságok strukturális oldala. Nem csak a deficitről van itt szó, vagy az eladósodottság szintjéről, hanem arról, hogy a struktúrák mennyire gyengék vagy erősek. Tehát én a bizottság figyelmét inkább a gazdaság strukturális oldalára szeretném rá, ráirányítani. Hiszen amikor a problémákkal küzdő országokat vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a problémáik nem ciklikus jellegűek, hanem inkább strukturális jellegűek. Tehát a stabilitási és növekedési paktumot nem úgy kell tekinteni, mint pusztán szabályok halmazát, amelyet eh, akkor alkalmazunk, hogyha a deficit egy megadott szintnél magasabb, hanem amely az gazdaságok strukturális oldalát is érinti. Elnök asszony, még egyszer köszönöm ezt az élénk eszmecserét, azt hiszem nem ez lesz az utolsó alkalom, hogy a stabilitási és növekedési paktumról beszélünk, és nem is kell, hogy ez így legyen, hiszen még tovább kell, hogy fejlesszük az európai integrációt, valamint a fiskális és a strukturális gazdasági szabályainkat. Köszönöm. Most pedig Lukasevica asszony következik kettő percre a tanács képviseletében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm én is önöknek ezt a vitát, amely megmutatta, hogy mennyire fontos valamennyünk számára, hogy az Európai Unió fiskális értelemben is stabil legyen, fenntartható legyen a gazdaságunk, foglalkoztatás orientált, és sok évnyi stagnálás után végre növekedést mutasson. Ezt el lehet érni, van esélyre, ha azt a három prioritást, amely elhangzott, a felelősség, a beruházás és a strukturális reformok prioritását szem előtt tartjuk. Azokkal nem tudok egyet érteni, akik azt mondják, hogy nem sikerült a stabilitás és növekedési csomag. Az öt elnök dokumentuma, amelyről ma beszéltünk, pénzügyi fenntarthatóságról, felelősségről beszél, és arról, hogy a stabilitási és növekedési paktumnak fontos szerepe lesz a bizalom helyreállításában. A tagállamok pénzügyi kockázatait újra kell osztani a tagállamok között, és ezelőtt azonban mindegyik tagállamnak a gazdasági konvergenciára kell törekednie, a pénzügyi piacok közelítésére és a szabályok betartására. Fontos továbbá, hogy a tagállamok legyenek készek arra, hogy az integráció irányába elmozduljanak. És végül, amely nem kevésbé fontos, alá szeretném húzni, hogy mindezért politikai felelősségünk van valamennyiünknek, ahhoz, hogy ennek megfeleljünk, ahhoz szorosabb együttműködésre van szükség az tagállamok parlamentjeivel, az Európai Parlamenttel és a szociális partnerekkel. Tehát nagyon sok közös feladatunk van. Tisztelt parlamenti képviselők, ezen mai vita végén, amely a lett elnökség alatti utolsó parlamenti vita volt, köszönöm önöknek a hat hónapos gyümölcsöző együttműködést, a sok érdemi vitát, a sok közös döntést, és aztnak a reményemnek adok hangot, hogy mindez a jövőbe mutató lépés és döntés volt. Köszönöm önnek azt a sok-sok vitát, amit együtt töltöttünk a plenáris ülésen. Képviselőtársaim, ezzel a vitát lezárom. Át is térünk a következő témánkra. Elsőként engedjék meg, hogy bejelentsem, Emerik Sopárdú